arzén tartalmú víz kerül az ivóvízbe, már pedig már most is épp elég arzén van a vízben, úgyhogy ezt meg kell akadályozni. Köszönöm az elnökségnek is, köszönöm azt, hogy továbbra is figyelemmel kísérik ezt az ügyet, és nyitva tartják ezt a petíciót annak érdekében, hogy megfelelő intézkedéseket lehessen alkalmazni a tó vízminőségének megőrzése érdekében. Köszönöm. It looks absolutely beautiful. Lenyűgöző ez a látvány. Reméljük, hogy ugyanolyan tiszta is marad, mint amilyen szép ez a tó. Mindannyiunk javára. A, az Európai Bizottság képviselője, a most tájékoztattak, még nem érkezett meg. Igazából nem tudom, mit évő legyek, hogyha nem jött el a bizottság Lehet, hogy meghallgathatjuk most időközben a bizottság tagjainak a véleményét, de hogyha a bizottság nem tud a legújabb fejleményekről beszámolni, akkor talán tovább léphetnénk a következő petícióra. Uram, van esetleg egy kis ideje, hogy meghallgassuk a következő petíciót, és majd utána visszatérünk az önügyére, hogyha megérkezik a bizottság képviselője. Jó, akkor így csináljuk az 607-es petícióról van szó, az ökológiai gazdálkodásra szánt támogatások csökkentéséről szól. Andes García Bacuero és Felipe Ávila urakat szólítom, itt vannak-e? And I'm happy to invite you to take the floor. Tessék, önöké a szó. Kérem, hogy eh, tájékoztassanak minket kérelmükről. Andre Garcia vagyok, biogazdálkodó és egy mezőgazdasági szervezet képviselője. Felipe kollégámmal együtt a Kasztéli Lemancsai Termelői Szövetségnek a képviselői vagyunk. Köszönöm, hogy időt szánnak ránk. A mezőgazdasági támogatások változásáról szeretnénk beszámolni. Egy év két betakarítási kampányt érint ez, és ez veszélyezteti az ökológiai gazdálkodás fenntartását. Ez a támogatás változás az akár 67%-os csökkentést is jelenthet a a támogatásokban, és több gazdálkodó kiszorul így az ökológiai termelésből. A bizottsághoz beküldte a kaszili lemancsai tartomány a vidékfejlesztési programját. 2014. november 13-án a bizottság megküldte észrevételeit, de ezek közül nem foglalkozott egyik sem az a támogatásokkal. 2015 márciusában a regionális kormány nyilvánosságra hozta ezt a törvényt az ökológiai támogatásokról. Az a támogatás mértékének kiszámításában a 2014-es vidékfejlesztési programból indultak ki, amire a bizottságtól nem kaptak észrevételt. A 2015-ös márciusi törvényben öt évre határozták meg a mezőgazdasági termelők támogatásait. Volt egy felfüggesztési záradék, amely kimondta, hogy a vidékfejlesztési program elfogadásáig nem tudják véglegesíteni a támogatásokat, de ez eh, nem, ebben nem, hat, eh, nem írták elő, hogy a regionális kormányzat bármikor megváltoztathatja a feltételeket. 2015. júliusában új kormány került hatalomra, és így meg, és megváltoztatták a támogatási szabályokat. 2015-ben beküldték a vidékfejlesztési programot, és ebben olyan változások voltak, amelyek a biogazdálkodási támogatásokat megváltoztatták, akár 67%-a is csökkentették, és a bizottságtól nem jött észrevétel, Ez a csökkentés olyas valami volt, amit a regionális kormányzat nem osztott meg velünk. Nem értjük, hogy hogyan változtathattak az összegeken, amikor korábban a 2014. júliusban beküldött programban más szerepelt. Az Európai Bizottság hogyan engedheti meg a vidékfejlesztési program utólagos változtatását, ez a jogbiztonságot is kétségbe vonja, és mi a gazdálkodók érdekeit szeretnénk képviselni. 2016 márciusában a regionális kormányzat a 2015-ös törvényt módosította, az öt éves kötelezettségvállalás aláírása után egy évvel módosították az összegeket. A Kasztia Lamancsai regionális kormányzat így utólag módosította a támogatások mértékét, megtörve a jóhiszeműség elvét. Kihasználta a kormány a változást, hogy 400 millió támogatást vonjon el a mezőgazdaságtól. A mi platformon kérte az Európai Bizottságot, hogy tekintse át, auditálja ezt a területet, de a bizottság nem lépett. A 2013-as jogszabályszöveg 8-as cikke a környezetvédelmi feltételekről beszél, a 27-es az átláthatóságról, de ezt is megszegte a kormányzat, mert nem volt átlátható az eljárás, a 29-es cikket is megsértette a regionális kormányzat. Ebben az esetben teljes mértékben megváltoztatták a 2014-ben benyújtott programot. Az Európai Bizottság nem tett észrevételt a támogatások mértékéről. 30. cikk kimondja, hogy csak akkor módosíthatják a feltételeket, hogyha a programot korábban elfogadták a 2013-as törvényben a környezetvédelmi szabályok szerepelnek, a 14. cikkben pedig a korábbi programról van szó. Bízunk abban, hogy a petíciós bizottság eh, kivizsgálja az esetet, eh, és eh, eléri, hogy az Európai Bizottság áttekintse a programot, és fent, és a cél az, hogy fent tudjuk tartani a kasztéli a régióban a biogazdálkodást. Köszönöm szépen! Thank you very much. And that brings us directly to the... Köszönöm szépen, és a bizottság képviselőjének, Vargász úrnak adom meg a szót, illetve Éberherc úrnak. Egymás között megoszthatják a választás lehetőségét, parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt egy olyan témáról van szó, amit már több alkalommal megvitattunk a petenssel. Kaptunk egy panaszt, amelyet besoroltunk. Az első panaszra már választ is adtunk, ami a jelenlegi petíció témáját illeti. Kastília-La a régió közzétette a biogazdálkodásra vonatkozó e, intézkedését, ahogy ez joga van, viszont fenntartást fűztek ehhez, és azt mondták, hogy ez a közlemény kodifikálva van, és a program elfogadhatóságától függ a bizottság. Nem vesz részt ebben a vitában, de hát itt a régió szintjén zajló vitáról van szó, ez az ő kompetenciájuk, és ha megkapjuk, a, megkaptuk a programot, amikor megkaptuk a programot, akkor a támogatás összege a Petes szemére csökkentett összegnek tűnt. Hát itt egy belső, regionális vitáról van szó, és a bizottság ebben a vitában nem vesz részt. Uh, tehát mi megkaptuk a programokat az összegekkel, amelyekről a petíció benyújtója úgy érzi, hogy ezek csökkentett támogatást jelentenek. A petens kérése az, hogy a bizottság miért nem reagált erre a módosításra, ezt kérdezi tőlünk. Nem volt módosítás, voltak viták, a tárgyalások folytak a programokról, voltak informális egyeztetések, viszont a végső program egy belső regionális vita keretében zajlik, és a régió a saját politikai problémáinak megfelelően stratégiája alapján dönt az intézkedés csomagról, és az összegeket fel kell osztaniuk. Mert hogyha döntöttek és a vitát az összes érintett ágazattal lefolytatták, beleértve az összegeket is, a támogatás mértékét, a biogazdálkodásra szánt összeg mértékét, akkor ezt ö, kommunikálni fogják. Tehát, hogyha a végső program verzióját közzéteszik, akkor itt egy aktuális összegről van szó, nem csökkentett támogatásról tehát a bizottság szemében nem történt csökkentés. Minden teljes legalitásban történt. Én szeretnék néhány adatot megosztani önökkel. Castilia La Mancha, amikor programját bemutatta, öntetett egy költségvetést is, és 14%-át a költségvetésnek biogazdálkodásra szánta. Az európai átlag amúgy 6%-os. És nem csak erről van szó, az utolsó módosítás, illetve e, a petens kitér csökkentett támogatása. A legtöbb e, támogatás a bioprogramok kaptak. Kastília Lamancsánban e, európai szinten is a legmagasabb ez a támogatás. Az elmúlt év végén sikerült a költségvetés 28%-et felhasználni költségvetést ők eh, még egyszer megnövelték, és most 15%-nál járunk. A teljes költségvetés 15%-ánál, a vidékfejlesztési program 15%-ánál, amelyet a biogazdálkodás kap. Tehát itt növelés történt, a petens csökkentett összegről beszél, tehát itt eh, a programban való részvétel is növekedett, az igény is növekedett, a részvételi igény, és azt is el kell mondani, hogy a bizottság számára, számunkra minden növelési kérés egy adott programban, egy adott sor növelése azt jelzi, hogy itt el kell venni. Tehát fontos tisztelben tartani az egyensúlyt. Tehát ezt meg kell alapozni. Vannak más kérések is, az er- erdőgazdálkodási programoknál, a vidékfejlesztési programoknál, számos területen növelés történt, és a bizottságnak igaza van. Fontos a költségvetés alá támasztani, a különböző pontokat. És hogyha azt látjuk, hogy a biogazdálkodók igénye csökken, akkor ezt nyilván megkérdeztük volna, megkérdeztük volna azt, hogy mi a helyzet az összeggel, mert nem megfelelő, de itt nem erről van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnökasszony. Most a kollégák kapnak lehetőséget, ha szeretnének felszólalni, akkor ezt jelezzék. Először Valina asszony. Gracias, Cecilia. Köszönöm, Cecilia. A castilla lemancsai kormányzat és a, környe- és a gazdálkodók támogatást érdemelnek, ezért a, a termelési formáért, és az is fontos, hogy stabil legyen a bevételő, különösen a kis gazdaságoknak A biogazdálkodásnak is fenntarthatónak kell lennie, a plenáris ülésen éppen arról volt szó, hogy új modellre van szükség az élelmiszerpazarlás miatt. A termelő ágazat nagyon gyenge kiszolgáltatott, és a tagállami politikák miatt, illetve a kormányzatok érdektelensége miatt, közömbössége miatt sok hátrányt szenved. Ezért nem is tudjuk kihasználni a mezőgazdasági piac lehetőségeit. Az ökogazdálkodás fenntartható alternatíva, különösen most, amikor a gyakorlatban kell nemzetközi kötelezettségvállalásainknak megfelelni, mint például a COP21-es megállapodásra gondolok. Úgy gondolom, hogy a petíciót nyitva kell hagyni, és a kasztília lamancsai hatóságoktól választ kell kapni a csökkentés magyarázatára. Az Európai Bizottság talán magyarázatot adhatna az új kap feltételeire, illetve figyelmet fordíthatnának arra, hogy az ökológiai gazdálkodásra nagyobb összegeket tudjanak fordítani. Köszönöm. Thank you, Angela. Mr. Köszönjük, Angela. Gutierrez Credu. Sí. Pues gracias, gracias a... Köszönöm szépen, köszönöm a petíció szerzőjének, hogy itt vannak, illetve a bizottságnak is, hogy választottak. Először is úgy gondolom, hogy a petíció nem jogos, hiszen egy regionális vitát hoz az Európai Parlament elé, és megpróbálja európai szintre emelni ezt a problémát, amikor már most az előbb a bizottság is elmondta, hogy nem kíván beavatkozni egy belső vitába. Azért is jogosulatlan, mert ez a régió már egyébként is a biogazdálkodásban Eh, majdnem háromszorosát kapja az európai átlagnak támogatásban. Az eljárásról már a bizottság beszélt a válaszában. Csökkentek eh, az eh, a támogatásuk, de ez két hónappal az autonóm közösség választása, a regionális választások előtt történt. Ekkor hoztak egy törvényt, azzal nem számoltak a felszólalásban, hogy ez a rendelet, amelyről beszélnek, hamarabb született, mint a vidékfejlesztési program. Ezek a támogatások függenek a vidékfejlesztési program jóváhagyásától. Hat hónappal történt ez mind, mindez azután, hogy 2015 márciusában a regionális kormányzat elfogadta a programot, az nem hangzott el, hogy ugyanebben a rendeletben van egy átmeneti rendelkezés, amely kimondja, hogy a korábban meghatározott támogatások addig nem eh, léphetnek életbe, amíg a bizottság el nem fogadja a vidékfejlesztési programot. Tehát, hogyha nincsen eh, elfogadott vidékfejlesztési program, akkor nincs is jogalap a támogatásokra. Ezt 6-7 hónappal később fogadták el ezt a programot, és ez meghatározza, hogy hogy 160 millió euró hiányzik a támogatások költségvetéséből. Az ha jól emlékszem, 40-50 százalékkal kell az regionális, regionális kormányzatnak növelni a költségvetés, hogy mindenkit ki tudjon fizetni. Tehát az európai átlag fölött háromszoros mértékben kapnak a spanyol, a kasztilien termelők támogatást és ezt a jogszabályt nagyon gyorsan fogadták el, és mindezek ellenére, annak ellenére, hogy a vidékfejlesztési program másféle támogatásokat is előirányoz, a fiatal termelők támogatására, más támogatási formákra. Nagyon fontos, hogy itt egy regionális vitáról van szó, és úgy érzem, hogy jogok nem sérültek, mert a vidékfejlesztési programot még nem fogadták el. Végül úgy gondolom, hogy most itt nem az ökogazdálkodás fontosságáról vitatkozunk. Mindenki tudja, hogy ez nagyon fontos, és támogatást érdemel a regionális szervek részéről is. Itt konkrétan egy vidékfejlesztési programról van szó, amelyet elfogadtak vagy nem fogadtak el előzetesen. Nem a közösségi jog sérült itt, inkább egy belső vitáról van szó az autonóm köztársaságban. Nem európai jogszabály sérült, a szocialista frakció nevében eh, azt kérem, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Rossa, hát the floor is yours. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. Um, Ángela Marina petíciója a, az Egyesült Baloldal részéről, illetve a petícióban nyújtók petícióját támogatom. Én ebben a szakbizottságban három éve dolgozom a elnökként, 80%-ban a petíciók esetében a bizottság azt mondja, hogy nem kompetens, és mi pedig mégis tovább folytatjuk a vizsgálatot. Több példát is mondhatnék, a valenciai baleset, más balesetek esetét, vagy környezetvédelmi témákat, úgyhogy ez az év nem állja meg a helyét, a bizottság elmondta az álláspontját, de gyakran előfordul, hogy mi ellentétesen gondolkodunk ezzel. Valóban igaz, a bizottság elmondta, hogy a közösségi információk az regionális fejlesztési terven, vidékfejlesztési terven alapulnak. Ez logikus, nem fogadták el a fejlesztési programot, így ez nem érvényes, de azok a szegény földi halandók, akik ott élnek, Kastília eh, Lemáncsában élnek, eh, építettek ezekre a támogatásokra, és 87%-ban eh, teljesítették is a feltételeket. De azt is elképzelhetjük, hogy a gazdálkodók számára 67%-os csökkentés nagyon súlyos. Ami a visszamenőleges hatályt illeti, az állampolgár szemporára, számára ez a 67%-os csökkentés, ez nagyon súlyos, és a maga a gazdálkodó nem tehet arról, hogy leváltották a regionális kormányt. Ez a visszamenőleges hatály, különösen, hogyha csökkentést határoz meg, akkor mindig nagyon sok komplikációt vet fel. Valóban ez regionális vita volt, de ők azért nyújtották be a petíciót, mert jogot vesztettek. Korábban volt egy bizonyos támogatásuk, most pedig nincsen. Castilla La Mancha csak példa erre a jelenségre. A regionális kormányzattól érdekes volna információt kérni a témáról, Tudjuk, hogy ez nem lesz kötő, kötelező érvényű, de az is feladatunk, hogy gondolkodásra késztessünk hatóságokat, például a regionális kormányzatot. Mi vagyunk az Európai Parlament, és ez a mi feladatunk Elsősorban nyilván ez az a helyi regionális hatóságnak a hatásköre, ez a kérdés, de érdemes lenne mondjuk a petíciós bizottság nevében legalább egy levelet intézni a kasztéli elemáncsai kormányzathoz. Ahogyan Ángela is elmondta, a közös agrárpolitikában eh, tisztáznunk kell, hogy milyen prioritást élvez a biogazdálkodás. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Terry Cabras úr. Thank you, Chair. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon is egyetértek az előbb felszólalt kolléganőkkel, az EPP és a GUE nevében, akik szóltak. Nagyon meglepett, amit a bizottság mondott. Nem is tudtam, hogy most a bizottság beszél, vagy a regionális kormányzat Spanyolországban a bizottságnak más a szerepe, például az a tény, hogy az Európai Bizottság nem vesz részt ezeknek a programoknak a kidolgozásokban, kidolgozásában még nem jelenti azt, hogy ami történt, az jogszerű. Az Európai Bizottság a regió, a régió költségvetési egyensúlyát védte meg felszólalásában. Talán esetleg az eh, költségvetési prioritásokat is eh, védelmezhetné. Engem azért nagyon meglepett, amit a bizottság mondott. Egyetértek a kolléganőimmel, hogy eh, az mennyiségi változások és a játékszabályoknak a változása jogi bizonytalansághoz vezet, már a rómaiak is tudták, hogy a törvényeket utólag nem lehet módosítani, és ezt most elmondtam latinul is. Van, itt vannak eh, egymással homlok egyenest ellenkező álláspontok, én is azt mondom, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és a regionális kormányzatot kérjük fel, hogy tisztázzon néhány szempontot. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. The uh, preempts the list of speakers that I have, and I'm happy to extend the floor. Úgy látom, hogy nem kéri más a szót, úgyhogy visszaadom a petíció benyújtójának, illetve García Vecuero-nak a szót két percben, vagy egyik őknek. Az, hogy Castilla-La Mancha kapja az ilyen nagy mértékben az ökológiai támogatásokat. Ennek az is az oka, hogy Castilla ideálisak a körülmények a biogazdálkodáshoz, és ezért van nálunk ilyen sok gazdálkodó és ilyen sok támogatás. Kollégámnak adom át a szót. Én szeretnék a bizottság képviselőjének válaszolni először. Én azért azt gondolom, hogy 2014. július 25-én a Castilla-La kormányzat intézett önökhöz egy levelet, amely tartalmazta a vidékfejlesztési programot, tehát a bizottság már 2014. júliusa óta ismerte a támogatási mértékeket. 2014. november 13-án nem is szólaltak fel a támogatási mértékekkel szemben. Már addig ismerték őket, és 2015. októberében, amikor megszületett a végleges vidék, vidékfejlesztési terv, ebben helyezték el a 67%-os támogatás csökkentést. Ami a 15%-ot illeti. az az összeg, amit 2014-ig megérkezett, csak 9% volt, és más intézkedésre is szükség volt, hogy más országokhoz hasonló mértékű támogatást el tudjunk érteni, ami a 400 millió eurót illeti, ami Gutierrez úr véleményét illeti, Ez az ügy nyilván az ő pártját is érinti regionális szinten. A felfüggesztési záradék nem azt jelenti, hogy a regionális kormányzat a kedve, kényekedve szerint változtatgatja visszamenőlegesen a törvényeket. Köszönöm. Very much. Köszönöm szépen. Hát most az én dolog, dolgom, hogy levonjam a következtetéseket. Egyrészt köszönöm, hogy eljöttek ide Brüsszelbe. Azt hiszem, hogy a petíciót nyitva kell tartanunk, nagy többség a szakbizottság tagjai közül emellett volt. Úgy hiszem, hogy a castilla lemancsai regionális kormányzatnak egy levelet kell elküldenünk, amelyben kihangsúlyozzuk, hogy a fenntarthatóság minnyájunkat komolyan foglalkoztathat. A biológiai gazdálkodás fenntarthatósága pedig az Európai Unió ellenálló képességét, forrásai való jobb gazdálkodását is szolgálja. Ezt fogjuk megfogalmazni a levélben. Úgy tűnik, hogy a kollégák egyetértenek velem, akkor így járunk el. Így járunk el? Így járunk el, köszönöm. Az biológiai gazdálkodás organi, ideális feltételeiről beszélt. Azt hiszem, hogy az emberek számára is ideális feltétel ezt jelent ez menjenek békével Spanyolországba, Spanyolországba, amely annyival szebb, mint a mostani Brüsszel, és minden jót kívánok az önök szép régiójának, Castilla-La Köszönöm szépen, és már is tovább megyünk, késlekedés nélkül. Bár jegyzem, hogy a bizottság még mindig nincs itt, hogy Bruni úr petíciójára válaszoljanak, meg kellett volna jönniük, de nem jöttek meg nem jött meg a bizottság. Tehát ezt a petíciót pedig valahogyan le kellene zárnunk. Nem tudom, hogy kaptunk-e hírt arról, hogy a bizottság hol van. All the commission? They don't... Mr. Bruni. Signore Bruni. Signore Bruni, Mr. Bruni, Bruni ur, We could ask, call, invite colleagues to take the floor. Okay, so what we do... Következőképpen járunk el. A bizottság képviselője még mindig nem jött meg. Ezért megnyitjuk a vitát a Bolszána tó szennyeződésének témakörében, és utána tovább haladunk. Hiszen nem várathatjuk meg önt ilyen hosszan, az európai intézmények nevében kínosan érzem magam, nem az én szakbizottságom nevében, szeretettel látjuk őt, de hát a bizottság nem tette eleget a kötelezettségének, hogy itt legyen ezen az ülésem. Jelenleg nem tudok mit tenni, mint hogy meghívjam a kollégákat, illetve felkérjem a kollégákat, többen kérnek szót. Évi asszony, tessék parancsolj, Évi asszony. Köszönöm szépen, állnak asszony. Én is botrányosnak tartom azt a tényt, hogy a patíció benyújtója elutazott ide Brüsszelbe. Azért, hogy meghallgassa a petíciójára a választ, és az Európai Bizottság képviselője nem jelenik meg. Én magam személyesen is kínban érzem magam, hiszen három éve vagyok tagja a petíciós szakbizottságnak, és ez még soha egyetlen egyszer nem történt meg, aminek most tanúi vagyunk. A petíció nagyon fontos, hiszen a bolszanai túról van benne szó, amely a Natura 2000 terület tagja, biológiai sok színűsége okán nagyon értékes. Speciális védelemben ér, védelmet érvez, a madarak és az egyéb élőlényekre vonatkozó védelmi irányelvek alapján. Ez egy olyan terület, amelyet az európai intézményeknek, az európai szabályoknak védeniük kellene, de sajnos azt látjuk, hogy a bolszénai tó vize továbbra is romlik. Éppen ezért 2013-ban 13 egy EU pilot projektet indítottak útjára a víz tisztaság tisztázása érdekében kérem, és persze kérdezem az Európai Bizottságtól, hogy milyen új információkkal tud szolgálni annak érde arról, hogy az vizsgálat milyen eredményekre vezetett, hiszen úgy tűnik, hogy a helyi hatóságok és a nemzeti olasz hatóságok nem tettek eleget az kötelezettségüknek, vagy nem tettek semmit sem. És a meghozott hozandó intézkedéseket nem hozták meg azok a lépések, amelyeket meghoztak, azok nem hatékonyak, a petíció benyújtója pedig bemutatta, hogy milyen drámai a romlott a foszfor, a vízminősége és a foszfor összetétele. Éppen ezért valóban a vízminőség védelméről szóló európai jogszabályok betartása érdekében fel kell lépnünk, a tagállamokban, és esetünkben éppen most Olaszországban, már pedig ez itt nem történt meg. A petíció benyújtója több okot nem megnevezett az intenzív mezőgazdaság, a lakott területek szennyvízellátottsága és más okok, amelyekről azt hiszem, hogy Tamburánó kollégám fog mindjárt felszólalni. Hiszen a geotermikus erőmű és veszélyezteti vízminőséget. Egyszerűen szóval úgy gondolom, hogy a petíciót mindenképpen nyitva kell tartani, az olasz állam a hidrografikus medencék, a vízgyűjtő medencék kezelésére vonatkozó kezelési tervet készítette. de ugyanakkor itt e- egy konkrét tónál nem történt elegendő, fel kell lépnünk. Nagyon messze vagyunk attól a szép politikai céltól, hogy a különös védelmet és ökológiai ért, értéke rendelkező um, vizeket, természetes vizeket megvédjük, éppen ezért úgy gondolom, hogy sem a nemzeti hatóságok, sem pedig a helyi hatóságok nem tettek eleget, a, a petíciót nyitva kell tartani. Botrányosnak tartom, hogy nincs itt a bizottság. Ez egy régi petíció, és teljesen egyértelműen fityet hánynak a hatóságok az EU jogszabályra. Az egyik legfontosabb jogszabályunk a víz irányelv. És hosszú ideje próbáljuk elérni, hogy tartsák tiszteletbe a tagállamok vagy a régiók ezt a jogszabályt, de hát bizony a bizottság sem tartja tiszteletben a jogszabályt, hiszen kötelezettsége van eljönni ide, és nincs itt a bizottság képviselője. Jelzem, hogy nem csak Olaszország és a petíció benyújtói érintettek, hanem mi minnyáján. Hiszen mindenhol ilyesfajta helyzetbe ütközünk. Ismerek egy esetet Dániából ahol a kormány egész egyszerűen fittyet hány a vízkeret irányelvre. Úgy gondolom, hogy nagyon keménynek kell lennünk a válaszunkban. Azt látjuk, hogy semmi sem történt. Mi húzzák, halogatják az ügyet, eh, maszatolnak, de nem történik igazi változás és aztán évekbe telhet, amíg az igazi választ megkarjuk. Éppen ezért keménynek kell lennünk, és kérjük meg a bizottságot, az Európai Bizottságot tehát, hogy ne csak arról tájékoztassanak, hogy elhalasztották az intézkedést, hanem arról is, hogy mit terveznek tenni annak érdekében, hogy az bizottság, illetve az európai jogszabályok álláspontjának érvényt szerezzenek. Igen. Én már jeleztem a vitánk elején, hogy, hogy is mondjam, csak Hát, hogy példátlannak tartom, hogy a bizottság nem jött el. Mielőtt azonban túl súlyos szavakat veszünk a szánkba, azért várjuk meg, mert lehet, hogy valami súlyos történt. Soha nem történt még meg idáig, hogy nem jött a bizottság, tehát ne vádoljuk a bizottságot, biztos van-e valami magyarázat, hogy miért nem jöttek, és lehet, hogy valami nagyon súlyos dolog történt. Persze, ezben egyetértek, de megvizsgáltam az ügyet magát, és azt gondolom, hogy itt a kritikánk jogos. Igen, e tekintetben a kritika teljesen más talajon áll, más alapra helyeződik. Jár úr. Hát igen, többen keményen bírálták a bizottságot, hogy nincs itt. Nyilván a bizottságnak magyarázattal kell élnie, és írásban meg kell válaszolni a kérdéseket, hiszen a felmerülő kérdések azt mutatják, hogy felmerül a kérdések kapcsán, hogy az európai jogszabályokat megsértik. Ha igen, akkor a bizottság terveze szerződésszegési eljárást indítani ez a kérdést, illetve milyen párbeszédet kezdeményezett a tagállammal, kezdett a tagállammal. Egész addig a petíciót nyilva, nyitva kell tartani, amíg ezeket a kérdéseket nem tisztázzuk, és a petíció benyújtója benyújtóját, a bizottság válaszáról is nagyon gyorsan tájékoztatnunk kell. Tehát a minimum az, hogy nyitva tartjuk a petíciót, de ugyanakkor megoldást is kell keresnünk, hiszen a petíció benyújtója világosá tette, hogy a vízminőség egyre csak roblik. Ez nem elfogadható. Én gyanítom, de hát nem én vagyok a bizottság, hogy vélhetőleg európai jogszabályokat sértenek a helyi szereplők, és a bizottság most nem tesz semmit, hát ez egy kérdés, amelyet nyitva kell hagynunk, és remélem, hogy minél hamarabb választ kap, kapunk mi, illetve a petens, a petíció benyújtő maga. Köszönöm, köszönöm Péter Tamburánó képviselő. Köszönöm szépen. Abszolút egyetérek, értek azokkal, akik protestálnak, de hát reméljük, hogy semmi drámai nem történt, bár hát intézményesen drámai történt, de reméljük, hogy tényleg a bizottság képviselőjével nem történt valami szerencsétlen baleset. Nos, ami a bolszínai tó helyzetét illeti, az évek alatt nem, hogy javult volna a helyzet, hanem rosszabbodott, romlott a helyzet. Azonban fennáll annak a veszély, hogy a helyzet tovább romlik. Van egy nagyon fontos elvünk, az óvatosság elve. Nos, dr. Bruni kihangsúlyoztam a víz minőség romlására lesekedő veszélyt, amely onnan ered, hogy egy geotermikus erőművet akarnak építeni, és két kilométerről pumpálják ki a, egy hatalmas mennyiségben a vizet a geotermikus erőmű meghajtására, a víz hő lecsapolására, és utána pumpálják vissza egy más zónába. Nos, a kiemelés és a visszapumpálás közötti zóna állítja az erőmű tervezője, között átvezethető víz, a földréteg víz átvezető. Ám a szakvélemény azt mutatja ki, hogy a víz nem fog visszaszivárogni ez el a kis szivattyúzott helyre, már pedig jelzem, hogy ha ez megtörténik, akkor 25 év alatt drámai kihatása lesz ennek, a geotermikus források persze az arzénban is nagyon gazdagok, és hogyha ez a víz nem szivárog vissza az eredeti kinyelő, kinyerőhelyére, az arzén veszélyezteti a itt ivóvízet, nos, Umbria és Láció között fekszik az a földrengés helyszín, az amatricsai földrengés helyszín, ahol szörnyű földrengés pusztított. És e, e, a berszénai tó is itt fekszik, egy szóval komoly a veszélye annak, hogy a víz kinyeréssel és ilyen drámai víz pumpálással egyszerűen növelik a földrengés veszélyét. A petíciót pedig tartsuk nyitva. Oh, I, I think... Köszönöm szépen. Le kell, hogy zárjuk ezt a pontot és ezeket a kérdéseket el fogjuk juttatni a bizottsághoz, és meg fogjuk kérni őket arra, hogy azonnal adjanak írásbeli választ ezekre a kérdésekre, és Bruni úr a válaszokat el fogjuk küldeni önhöz, amint megkapjuk ezeket. És természetesen nyitva fogjuk tartani a petíciót, és ahogy Péter Jár felhívta a figyelmet, meg fogjuk kérni a bizottságot arról, hogy mit terveznek, vagy mit nem terveznek. Terveznek-e szabálysértési eljárást indítani, avagy sem? Hiszen itt egy nagyon-nagyon súlyos problémáról van szó, és Bruni úr, biztosíthatom önt afelől, hogy ezt az ügyet itt ebben a szakbizottságban rendkívül komolyan vesszük. Illetve eh, tiszteletünket szeretnénk kifejezni azért, hogy ön ugye már nem eh, túl fiatal, és mégis vállalta ezt a brüsszeli utazást, bemutatta a területet, és tudományosan bizonyított érveket sorakoztatott fel, amelyek felhívták a figyelmet arra, hogy nagyon fontos ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Hát még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, köszönjük a folyamatos erőfeszítéseit a borszenai tó kapcsán. Köszönjük szépen, hogy eljöttek ide, és természetesen vissza fogunk térni önhöz a válaszokkal. 90 éves az úr, és arról beszélünk, hogy az emberek 65 évesen fognak nyugdíjba menni, tehát azt gondolom, hogy meg kell, hogy tapsoljuk őt. Thank you very much, and, uh, and Köszönöm szépen, és biztonságos az utat kívánunk. Okay, colleagues, let's move to the next item, which is number eight. Folytatjuk a következő napi rendi ponttal, ez a nyolcas, pedig a 0450 es per 2015-ös, az ökológiai állattenyésztési program kifizetéseinek késedelméről Görögországban. Evangelos Cionpanédi úr, a petíció benyújtója. Jelen van? Itt van az úr? Igen, igen, reméljük. Üdvözöljük Önt, és parancsoljon Önni a szó. Καλησπέρα, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Kellemetlen helyzetben vagyok ma, hiszen a saját országomat kell kritizálnom az önök szak- szakbizottságában. Több mint két éve nyújtottuk be ezt a petíciót, és a mai napig a kormány nem fizette ki az ökológiai állattenyésztőket. A kormány elkezdett fizetni, de olyan összegekről van szó, amelyek már 2012-ben esedékesek lettek volna, 2014-et nem fizették ki. Apostoló miniszter küldött egy választ önöknek is, és ebben a válaszban azt jelzi, hogy a termelők termelőket nem fizették ki, azért, mert nálunk problémák voltak az eltenyésztéssel, a legelőkkel, és kevesebb támogatást kapnak, mint járt volna nekik. A kérdés az, hogy itt a eltenyésztőket nem felelősség illeti, ők fizetik a takarmányt, fizetnek adót, nagyon sok kiadásuk van, de az elmúlt években semmiféle támogatást nem kaptak, amely amúgy járt volna nekik az ökológiai állattenyésztésre. Az ökológiai eh, gazdálkodást eh, lefették, de ami az állattenyésztést illeti, nem kaptak támogatást az állattenyésztők, de amúgy a biogazdálkodásban is vannak problémák, amióta Görögország eh, bekerült a gazdasági programokba, vannak ki vételek ebből, és azok a programok, amelyeket ki kellett volna fizetni, nem kapták meg. Az a benyomásunk, hogy amit a görög kormány megkapott az Európai Uniótól, ők ezt másra használták fel. Vagy arra, hogy a hitelket fizessenek vissza, vagy fizetési sokat más területeken, de ami az ökológiai gazdálkodást illeti, több mint három-négy éves a késlekedése. Tehát egy olyan helyzetről van szó, amely nem fenntartható, és fontos, hogy nyomást gyakoroljunk a görög kormányra. Köszönöm szépen. Most pedig a kollégáknak adok szót, illetve először a bizottságnak. Köszönöm elnök asszony a petíciót a szakbizottsághoz. 2015 végén jutották el önökhöz, és a főigazgató április 29-én válaszolt, 2016-ban, és ahogy a biztos mondta, késlek ennek a kifizetése 2007-2013 között, és a bizottság válaszolt, tudja a bizottság, hogy létezik ez a késlekedés, és a kedvezményezettek nem kaptak támogatást az ökológiai állattenyésztésben Görögországban. Ez az LPS e rendszerhez kapcsolódik, a földterületi azonosítási rendszerhez, a befogadhatóság kapcsán a görög hatóságok nem kezdték el kivizetéseket azért, hogy elkerüljék azt a helyzetet, hogy a tenyésztők túlkompenzáció esetén jelentős összegeket legyenek kénytelenek visszafizetni. Az állandó legelőket vizsgálják a görög hatóságok, második pillérjét a mezőgazdaságnak és 2015 után a görög hatóságok az állandó legelőket felmérték az LPS rendszeren keresztül, most pedig elkezdenek kifizetni. A fennmaradó kifizetések 2015-2016-ra nézve, illetve más kifizetések is, amelyek az elmúlt évekből vannak függőben, így sikerült előrelépni, és 2017. július végéig ezeket ki fogják fizetni. Végül pedig emlékeztetnék arra, hogy a második pillér esetében a vidékfejlesztésnél a jogi keret nem tervez kifizetéseket, a közvetlen kifizetéseknél az egyes pillér szabályt kell használni. Tehát nincsen a tagországra nézve pénzügyi következmény annak, ha későn fizeti ki a kedvezményezeteket. A két pillér közötti összhangbiztosítása érdekében, illetve azért, hogy a gazdák időben megkapják a kifizetéseket. 2018-ban fogunk változtatni a jelenlegi rendelkezésen, ami a kap finanszírozását illeti. Ez a 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozik, ami pedig a 2018-as évet illeti a kedvezményezetteknek december 1 és a következő év június 30-ai között kell teljesítenünk a feltételeket. A bizottság egy e, végrehajtási jogi aktuson dolgozik azért, hogy a kifizetés módszerét javítsa, illetve a tagországokat a határidő utáni kifizetés esetében szankciókkal sújtsa. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy ami a kapot illeti, a tagországot a már kifizetett kifizetések alapján kompenzálják, tehát egy adott tagország nem kap készpénzt, mielőtt kifizetni a saját kedvezményezetjeit. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, van-e valaki, aki szólni szeretne a bizottság részéről? Kuneva asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még akkor is, hogyha nem ismerem a kapott részleteiben, és nem ismerem a a programozást, a támogatásnyújtások kialakítását. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy Európa számára rendkívül fontos az, hogy támogassuk a biogazdálkodást. Nagyon fontos, hogy legyen konkrét programozás, tervezés, és ami pedig a finanszírozást, a támogatást illeti, amit ezek a személyek kapnak, fontos, hogy megfelelő definíciónak feleljen meg, illetve fontos ezeket ellenőrizni, a bizottságnak ezeket ellenőriznie kell, illetve az Agri és a vidékfejlesztési ügyekkel foglalkozó szakbizottság is fontos, hogy taglalja ezt a problémát. Hogyha elveszik a finanszírozás, akkor ellenőrzést kell, hogy kérjünk. Én pedig azt javaslom, hogy ne zárjuk le ezt a petíciót, azt javaslom, hogy vizsgáljuk tovább, nézzük meg azt, hogy mi is történt, illetve nézzük meg, hogy miért van ilyen jelentős késlekedés olyan szám, a személyek számára, akik napi harcot folytatnak a biogazdálkodásért. Köszönöm. Járul. Köszönöm szépen, elnök asszony. A petensek példát mutattak arra, hogy a politikát hogyan nem kell csinálni. Van az első és a második pillér a mezőgazdasági politikában, a bizottság viszonylag nagy lelkű, és a második pillérben sok játékteret ad a tagországokra. De itt egy tisztességtelen gyakorlatról van szó, nem lehet ígéretet tenni a gazdáknak olyan programokra, amelyeket egyszerűen nem fizetnek ki. Tehát vagy rendesen előkészítik ezeket a programokat, és időben történnek a kifizetések. Mert itt úgymond az európai politikák antikampánya zajlik, Hát nem mi vagyunk a felelősek, hiszen itt tagországi kompetenciáról van szó. Másrészt azonban a bizottság ezt el is mondta, mit szabályozásra van szükség, tehát a gazdák nem lehet programokat kínálni, felajánlani, és aztán nem fizetik őket ki. Én azt javasolom, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, illetve ezt juttassuk el az illetékes szakbizottsághoz. A már most zárjuk a trialógus az omnibus eljárásról, ahol az e- európai mezőgazdasági politikát ellenőrzik, javítják, elemzik, és a bizottság is látja azt, hogy itt a szabályozásra van szükség. És a bizottsághoz intéznék egy kérdést, remélem, hogy jól értettem, én ebben nem vagyok biztos, ön azt mondta, hogy 2017. július végéig a régi történetet le kell zárni, tehát akkor most elkezdődnek a kifizetések, végre mennyi a hátralék a gazdák számára, vannak-e erről ismeretei, vannak-e erről ismereteik. Javítani kell a módszeren, ez nem elfogadható. Azért, mert a tagországok vagy a régiók nem képesek megfelelően megvalósítani egy programot Brüsszelben, eh, engedélyeztetni, nem lehet ezt a gazdákon leverni, úgymond. Csak egy kérdésem vagy a petenshez, vagy a e, bizottsághoz, mi a helyzetállás most, mennyi a lemaradás a kifizetéseknél? Peter. miembro... Köszönöm, Peter. Van-e valakinek még mondani valója? Nincsen. A bizottság szeretne válaszolni Péter kérdésére? Tessék. Igen, köszönöm szépen. Július vége a határidő, és a Görögország, e, Görögország ezt a határidőt nevezte meg a levelében, amelyet június végén a petíciós szakbizottsághoz eljuttatott. Hát nekünk is ez az információnk, tehát a görög hatóságok azt mondták, hogy a régi kifizetéseket július végéig eszközölni fogják, illetve azt is jelezték, hogy milyen lévő fizetésekről van szó, milyen összegekről, amelyeket nem fizettek még úgy eh, becslik, hogy azok a gazdálkodásnál körülbelül majdnem 120 millió euró nem került kifizetésre, ami az állattenyésztés illeti ebből 42,5 millió eurónyi nem kifizetésről van szó. Ok, pues muchas gracias. Vale, vamos a... hacer... szépen. Továbbra is nyitva marad ez, az, ez a petíció, és a mezőgazdasági minisztériumnak küldünk egy levelet, amely az előbb megfogalmazott tagályokat tartalmazza. Ahogyan Péter elmondta, a mezőgazdasági szakbizottságnak is elküldjük a dossziét, hogy kövessék. Remélem, hogy a petíció szerzőinek megfelel ez a megoldás. Megadom önöknek a szót. Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani. Elégedett vagyok ezzel a helyzettel, és remélem, remélem, hogy egy szép napon meg tudjuk oldani végre ezt a végtelen problémát. Köszönöm. Most todos de acuerdo, pues esta es la solución que adoptaríamos. Pasamos ya pues. Köszönöm. Akkor ezzel áttérünk a következő napi rendi pontra. Az elnök asszony vissza is jött. Thank you so much, and thank Köszönöm szépen, és köszönöm Rosszának, hogy segített nekem, ki kellett mennem. A következő petíció, a 432-es petíció, melynek benyújtója Tóth Zoltán. Megadom neki a szót, tessék parancsoljon. He's present, I hope. Remélem, hogy itt van Tóth Zoltán. Itt van. Parancsoljon öné a szó 5 percben. Köszönöm a szót. Tisztelettel köszöntöm a petíciós bizottság elnökségét, a, a tisztelt képviselőket, petíciós titkárság tagjait, illetőleg mindenkit, aki a témával kapcsolatban megjelent ezen a tárgyaláson. Én egy nagyon aktuális hírt hoztam önöknek, gyakorlatilag biztos mindenki előtt ismert már a gyanta technológia elleni benyújtott petícióm Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy kiderült az, hogy sajnálatos módon Ázsiából származó mézeknél gyanta technológia, azaz ioncserélő műgyanta alkalmazásával vonnak ki Ázsiában szokásos szennyezőanyagokat a mézből. Ez antibiotikumokat jelent és növényvédőszer maradékokat. Tehát gyakorlatilag az a dömping ázsiai eredetű méz, ami megjelenik az Európai Unióban nagy tömegben, és gyakorlatilag tönkreteszi a mintegy félmillió Európai Uniós méztermelőt, szépen és csendben. Az mindeközben a gyanta technológia során szennyező molekuláit kibocsátja a mézbe, amit mindannyian, itt a tárgyalóteremben ülő képviselők is, ugyanúgy, mint az 500 milliós EU-s polgárok, gyakorlatilag mindenki bejuttat a szervezetébe. Ez alól már az sem kivétel, aki, aki gyakorlatilag megvan a kedvenc méztermelője, mert mióta a méviaszt is úgymond gyanta technológiával tisztítják, idézőjelben. Azóta a gyanta technológiával szennyezett méviaszokból kerül vissza gyakorlatilag a szennyező molekulák az Európai Unióban megtermelt mézbe. Reméljük, hogy ez még nagyon az elején van, nagyon nagy károkat nem okozott, de ez egy trójai falóként előálló helyzet, tehát gyakorlatilag szépen csendben megkezdték azzal, hogy úgymond ártatlanul gyantatechnológiás mézeket juttattak el hozzánk, ugye az európai piacra, és folytatódott azzal, hogy most már a, a is ezzel tisztítják, tehát ennek el lehet gondolni a következményét, hogy ez mivel jár. Gyakorlatilag a méviasz egy olyan anyag, ami szennyező molekulákat képes magába oldani, illetőleg a mézbe ugyanezt képes nem teljesen, de egy bizonyos hányadát vissza is adja a benne tárolt méznek, és ezt a mézet mi fogyasztjuk el, 500 milliós EU állampolgár, és itt mindenki, aki itt ül a, a tárgyalóteremben, Gyakorlatilag nincs itt másról szó, mint mindannyiunknak csorbul az egészséges élelmiszerhez való, illetve az egészséges élethez való jogunk is, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon, nagyon nagy probléma. Gyakorlatilag a, a petícióval kapcsolatban a mézzel kezdtük meg ezt a petíciót, de tudni kell, hogy a gyümölcsleveket is ezzel kezelik, a cukor, cukrokat is ezek, tehát a kristálycukrokat is ezzel finomítják. Tehát ha valaki veszi a fáradtságot és bemegy, bocsánat, közben léptetek elnézést, tehát ha valaki veszi a fáradtságot és közben ö, belép mondjuk egy ö, annyit ír be egy internetes keresőbe, hogy gyanta, technológia és méz, akkor rögtön kap 10.700 találatot, és meg fogja látni, hogy erről nem csak beszélünk, hanem ez a valóság, és ott, ha egy picit kiválaszt mondjuk egy gyártónak a termékét, akkor, akkor olyan szörnyűségekkel találkozik, mint, mint például ez a gyanta technológiás berendezés, ami szintén valóság, itt van, meg lehet most látni élőben, és meg lehet látni azt a szerszámos ládát is a, a technológiai berendezés előtt, ami a kettő, kettő valahogy nekem, mint bioanalitikusként nagyon nem vág össze a dolog, tehát hogyha van egy zárt rendszerünk, gyanta technológiára, már aki ezt alkalmazza, az, az nagyon nem jár együtt mondjuk egy szerszámos ládával, főleg ha még, ha még le is fotózzák a kettőt együtt. Tehát talán ha valaki azt mondja, hogy biztonságos lehet ez a technológia, biztonságos lehet egy vegyész vagy egy bioanalitikus folyamatos felügyelete mellett, de semmiképpen sem egy, egy, egy, egy szokványos kisegítő munkatárs jelenlétében gyakorlatilag nekünk nemet kell mondanunk ezekre a gyantatechnológiás termékekre, mert ezek ugye a szennyező molekuláik nem más, mint sztirol és benzol vegyületek, illetőleg ezeknek a vegyületeknek a bomlás termékei, például, például sztirol 7-8 oxid, tehát ezek bizonyítottan úgy a benzol vegyületek, úgy a sztirol vegyületek bizonyítottan rákkeltő hatásúak, tehát euh, mégiscsak az EU-s állampolgárt most itt a képviselőknek van lehetősége ezzel a szörnyűség ellen megóvni és visszaadni az, éle, az egészséges élelmiszerhez való alapjogukat, meg az egészséges élethez gyakorlatilag. Ö, amit én kértem a petíció benyújtása alkalmával, az, az ö, gyakorlatilag ö, nem volt más, mint a határállomásokon végre jussunk el oda, hogy minden egyes beérkező tételt mintázzunk meg kötelezően sztirolra és benzóra, származékra, mézből, Közben kiegészítettük a petíciót, hogy ugyanezt tegyék meg méviasszal kapcsolatban is, mert az is nagyon fontos, és gyakorlatilag állam, ö, azt kértem még a petícióban, hogy ö, bővítsük ki a mézvizsgálatokat ezzel a két paraméterrel legalább. Tehát ami az ioncserélő műgyantából kioldódhat, a kémiai vegyületek, ezeknek a jelenlétét keressük. Keressük minden egyes alkalommal kötelezően, a beérkező import mézekben, na és az áruházláncokban kapható, és minden egyéb más kereskedelmi forrásban fellelhető méztermékekben keressük. Annyival súlyosbodott a helyzet, hogy, hogy gyakorlatilag, tehát hogy ez mennyire valóság, hogyha az internetes felületen egy kicsit érdeklődünk a cégnél, akkor bemutatja rögtön ilyen alapvető analitikai eszközökkel, hogy hogyan kell egy anta technológiát vég, véghez vinni, fapados módszerre, ha mondhatok ilyet. A kérdések válasz, megválaszolása során rögtön találkozunk azzal a, azzal a tényel, hogy gyakorlatilag ezeket a mézeket túlmelegítik, és az ioncserélő műgyanta az a hőre nagyon érzékeny. Szerencsére az Európai Unióban van egy jogszabályozat 11 2011-es, gyakorlatilag az unió, tehát elő, elő, előrébb járunk azzal, hogy már van egy rendeletünk, amire hivatkozva egy rendelet módosítással el lehetne azt érni, hogy határállomásokon vizsgálják ezeket a tételket, és úgy a kereskedelmi forgalomban is. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy ezzel a témával kapcsolatban hozzászólhattam. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you very much. Köszönöm szépen. Most nagyon nagy öröm, nagyon nagy örömmel kérem a bizottságot, hogy tisztázza a saját álláspontját. Igen, köszönöm, elnök asszony. Örülök, hogy a bizottság részéről beszámolhatok a legfrissebb erről. A bizottság nagyon komolyan vette ezt a petíciót a méz minőségével kapcsolatosan, ahogyan Tóth úr is elmagyarázta, ez a technológia úgy látszik, hogy lehetséges, vagyis ez használható, ezért megvizsgáltuk a kérdést. Um, presently, however, we have fairly little evidence of that. Egyelőre nagyon kevés bizonyítékunk van rá, hogy ez a gyakorlatban így történik. A Métartók Szövetségével is felvettük a kapcsolatot, hogy több információt kapjunk, például arra gondolok, hogy konkrét bizonyítékot szolgáltassanak arra, hogy szennyezett a méz. Egyelőre nincsen ilyen bizonyítékunk, mivel a végrehajtás a tagállamok elsődleges felelőssége a tagállamokkal is egyeztetünk erről, azok az elemzési technikák, amelyekről Tóth úr is beszélt, amelyek bizonyítanák a gyanta jelenlétét a mézben, ezek nem állnak rendelkezésünkre, ezért nagyon nehéz nyomon tetten érni a gyanta használatát nagyon nehéz a tagállamoknak is utasítást adni arra, hogy milyen irányban vizsgálódjanak. A 859-es anyag, amelyet megemlít a petícióban a szerző, természetesen ezt az anyagot nem hagytuk jóvá ilyen ioncseréléssel céljára. Az engedélye arról szól, hogy impact modifierként eh, használják a műanyaggyártásban, ez egészen más eljárás, tehát ez alapján, az engedély alapján nem használhatnák eh, ezt a gyantát erre a célra. Ennél részletesebb jogszabályok nem léteznek az EU-ban, de minden esetre kötelező őket biztonságosan használni. a tagállamok számára is jogszabályra van szükség, megfelelő jogszabályra kell tudniuk hivatkozni, hogyha ez ellen az anyag ellen intézkedést szeretnének hozni. Köszönöm szépen. Azok kedvéért, akik, mint én is, azért nem ennyire tájékozottak, mindig nagyon lenyűgözőek ezek az újdonságok. Nagyon köszönöm, hogy ezekről tájékoztattak és megvilágosították nekem ezeket a kérdéseket. Most a kollégáknak adom meg a szót. Az emberben felmerül, hogy egy fogyasztó védelmi botrány alakul itt ki a szemünk láttára. Én az Agri mezőgazdasági szakbizottságban is dolgozom, sok vita zajlik a mélytartásról, és a méz, ezt ki kell jelenteni, természeti terméknek eh, kódolódik a fejében. Az emberek azt gondolják, hogy ha mézet vásárolok, akkor ez egy természetes termék. Ez nagyon fontos a fogyasztó vélekedésében a fogyasztó bízik a termékben. És abból indul ki, hogy minimális technikai beavatkozást használtak a méznél. Mondjuk volt, én ugye, hogyha műmézet vásárolok, a volt Kelet-Németországban, az NDK-ban létezett ez a termék, hogyha műmézet vásárolok, megvásárolhatom, mint szabad, felvilágosult fogyasztó, Ám a méz egy természeti termék, ezzel tisztában kell lenni, viszont hogyha itt valamilyen technológiai manipuláció tanúi vagyunk, akkor ez a fogyasztók megtévesztésének tényállása. Az a kérdés, hogy ez most kártékonya vagy nem, hát ez sürgősen tisztázandó. Ugyanakkor a bizottság úgy tűnik, a bizottság azt mondja, hogy ezt az eljárást a méz esetében nem is engedélyezték. Tehát, hogy ez most csak a tagállamok kérdése eh, lenne, hatásköre lenne, hát én azt gondolom, hogy a külső határok eh, ellenőrzése tekintetében igenis az Európai Unió rendelkezik joghatósággal és hatáskörrel, tehát úgy gondolom, hogy van itt mit tenni. Botrány szagú ez, hiszen a fogyasztó Európában mézet vásárol, és meg kell, hogy bízhasson abban, hogy ez a termék természetes termék máskülönben a konyhájában összekotyvasztana valami műmészszerű pépet. Egy szóval, nagyon fontos, hogy a bizalmát ne rengessük meg a mézben. And everyone is nodding. Mindenki bólogat, ezt látom, mindenki egyetért ezzel. Hogyha szeretne még valamit hozzáfűzni kiegészítésképpen a bizottság álláspontjához, vagy Péter Jár kollégánk által elmondottakhoz, tessék, akkor önné a szó. Én annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy természetesen az öt percen belül szerettem volna nagyjából maradni. Nagyon fontos tudnunk, hogy igazából az, hogy nekünk még esetleg nem sikerült megtalálni laboranalitik, tehát az Európa, tehát gyakorlatilag én, mint petíciót benyújtó, gyakorlatilag nem vagyok köteles megvizsgáltatni. Attól, hogy megvizsgáltatom és ö, ismerek adatokat, attól nem vagyok köteles ugye ö, előhozakodni vele, éppen ilyen rémhírterjesztésnek a, a lehetőségeinek a kikerülése céljából, de amit tudnunk kell az az, hogy az Egyesült Államoknak az Élelmiszerbiztonsági Hatósága, az FSA, az FSA, ők megtalálták már az anyagot a mézben, nekünk annyival kell ügyesebbnek lennünk tehát a gyanta technológiának a maradékát ők már megtalálták. Nekünk annyival kell ügyesebbnek lennünk, hogy az Egyesült Államokban szabtak egy határértéket sztirolra és benzol szermaradványra, ami, ami gyakorlatilag nekünk nem szabad megengedni, hogy a technológiához szorosan nem kapcsolódó élelmiszertechnikai műveletekkel manipulált vagy kezelt élelmiszerben bármilyen a nullától nagyobb érték megjelenjen, mint, mint szermaradvány. Tehát ezt nem szabad nekünk megengednünk. Ha ezt, ha ezt megengedjük a továbbiakban, akkor gyakorlatilag nem csináltunk semmit ezen a téren. Tehát nem kell kételkednünk abban, hogy benne van-e a sztirol és a benzol a gyantatechnológiás mézekben, mert benne van, csekély mértékben lesz benne, az biztos, de azt tudnunk kell, hogy a sztirol a legcsekélyebb mértékben is már olyan irritációs tüneteket okoz, ami, ami azonnal észrevehető gyakorlatilag, és minden, és az Európai Unión belül is minden ember más és más expozíciónak van kitéve, a különböző szennyező molekulákat is, illetően gyakorlatilag gondoljunk csak arra, aki mondjuk gyártásban dolgozik, mennyivel nagyobb expozíciót kap, erre még rájön egy, egy üveg méz, neki éppen elég, és akkor nem kell csodálkoznunk, hogy miért ez a sok rákos megbetegedés. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Nagyon kérem a, a képviselőket, hogy ö, amennyiben lehetséges egy rendelt módosítási ö, javaslatot, hogyha előre lehet ezügyben terjeszteni, akkor igazából nagy segítség az lenne az uniós polgár részére, hogyha ezügyben konkrét, ha mondhatok ilyet, rendeletalkotási terv jelenne meg az Európai Bizottság asztalán. Amennyiben szükséges, mi nagyon, akár én is, nagyon szép, még ha viccesen is hangzik, már elnézést kérem, nagyon szívesen részt veszünk ebben a munkában, tehát egy, egy, egy rendelet előterjesztési javaslatnak bármikor állunk elébe, akár személyesen én is természetesen. Köszönöm szépen. Thank you. I find it... Köszönöm szépen. Én azért ezt tagasztónak találom, hogy az FSA az Egyesült Államokban tudatában van ennek, és intézkedik, az EFSA pedig az ENVI szakbizottság ellenőrzése alatt van, az envinek pedig nincsen erről a témáról véleménye, ez azért eléggé különös. Csáki úr, majdnem megfeledkeztem önről, annyira elragadtatta magam, tessék. Uh, Köszönöm, Cecilia, nagyon röviden. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés nagyon fontos kérdés, és nyitva kellene hagyni ezt a petíciót, és elküldeni az Agri Bizottságnak, a mezőgazdasági bizottságnak kikérni a véleményüket, és talán folytathatnánk a, utána a vitát, és ezután dönthetnénk a témáról. Igen, nagyon igaza van. Akkor tájékoztatásként elküldjük ezt a mezőgazdasági bizottságnak, és én most a bizottságra pillantok, mert eh, nem eh, gyakran fordul elő, hogy a bizottságot ennyire aggasztja egy kérdés, ha jól értettem, önök szeretnék folytatni ezt a vizsgálatot, és szeretnék kivizsgálni, hogy mi történik ezen a területen. Természetesen nyitva hagyjuk a petíciót, és reméljük, hogy a bizottság minél gyorsabban feltárja a helyzetet, és tájékoztat minket, hogy hogyan szeretnének tovább lépni. Azt gondolom, hogy itt intézkedésre van szükség mind a kettőnk részéről. Nyitva hagyjuk tehát a petíciót, bízva abban, hogy a bizottság intézkedik, és a mezőgazdasági szakbizottságnak is megküldjük ezt a petíciót tájékoztatásként. Ennyit tudunk tenni. Köszönjük szépen, hogy eljött. Köszönjük, hogy tájékoztatott minket erről a témáról mindenki nevében mondhatom, hogy ezért nagyon hálásak vagyunk, és hogy időt fordított erre a témára, hogy kivizsgálja a helyzetet, és hogy elhozta ezt ide hozzánk. Köszönjük. Tovább is lépünk a következő lépésre. A 978-as téma a műanyag csomagoló anyagok betiltása a bio élelmiszerek esetében a petíció szerzője nem jött el, de egy nyilatkozatot küldött, és interneten követi webstream eszközzel ezt a, az eszmecserét. Éva asszonyt üdvözlöm, hiszen ő most követi a vitánkat. Először is a bizottság képviselőjét, Lorc asszonyt szeretném felkérni, hogy mondja el a bizottság álláspontját. Yes, thank you. Um... Köszönöm szépen. Ami ezt a petíciót illeti, amely sürgeti a műanyag csomagolás betiltását az élelmiszerek esetében, élelmiszerek és zöldségek esetében, konkrétan a bio élelmiszerekre és zöldségekre gondol. A véleményünket, a megállapításainkat már megtettük. Egyrészt az érvényes irányelvre hivatkozunk a csomagolással és a csomagolásból származó hulladékkal kapcsolatosan. Ez ebben az esetben a releváns jogszabály az csomagolást és a csomagolásból származó hulladékokat szabályozza ez. Először is a hulladékképzés elkerülésével, hogyha ez nem lehetséges, akkor pedig az újra felhasználással. A tagállamoknak kell először is intézkedést tenniük. Az irányelv beszél azokról a szabályokról, amelyek a piacra bocsátást határozzák meg. Vannak központi kötelezettségek, amelyek kimondják, hogy a csomagolásnak a legkisebb mennyiségűnek kell lennie, hogy a csomagolt termék higiéniáját, egészséges mi voltát és elfogadhatóságát biztosítsa. Tehát nincsen ilyen terv, hogy a műanyag csomagolást betiltsák. A terméktől nem különül el teljesen a csomagolás, élelmiszerek, zöldséges esetében eh, ott vannak az élelmiszerhigiéniai követelmények is, illetve az élelmiszer pazarlás elkerülésének a célja is, ami nagyon fontos számunkra. Főszabályként nem mondhatjuk azt, hogy az élelmiszerek eh, és zöldségek csomagolását el kell kerülni. Eseti alapon kell ezt megvizsgálni, hogy szükséges-e, és ez olyas valami, amit eh, amin a termelőknek is dolgozniuk kell. Nagyon érdekes számokat mutat be a petíció a Nehutól. Az előcsomagolt élelmiszerek, illetve az értekesítés pont helyszínén csomagolt élelmiszerek összehasonlításával. Ezt figyelembe lehet venni, de az előcsomagolt élelmiszerek tilalmát nem tudjuk elképzelni. Vannak bizonyos praktikus megfontolások is, ha megnézzük például az uborkát, stb., amelyek már műanyag fóliában vannak, télen például ez a megfelelő csomagolás frissen tartja a zöldséget, de nyáron nem. Minden esetre nem a mi irányelvünk, és nem az EU asztala, hogy ezt szabályozza. Vannak bizonyos intézkedések a körforgásos gazdaság csomag keretében, ez 2015. decemberében fogadta el a bizottság. Azt javasoltuk, hogy a célokat szigorítani kell és komolyabban betartatni a műanyag csomagolás esetében. Emellett stratégiát is fogunk bemutatni, amely a műanyagokkal foglalkozik. Ez a műanyag stratégia, ezt évvégéig bemutatjuk, és majd megvizsgáljuk, hogy még mit lehet tenni annak érdekében, hogy a legalapvetőbb követelményeket ki tudjuk alakítani a műanyag csomagolással kapcsolatosan, és ezeket pontosabbá tenni. Általánosságban növelni szeretnénk az újrafelhasználás mértékét, persze a megelőzéssel kell kezdeni. Itt tartunk, és ennyit szerettem volna elmondani ezzel a petícióval kapcsolatosan, és nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. the Köszönöm szépen. Oh, okay, köszönöm szépen. Köszönöm a bizottság magyarázatát. Én követtem önöket. Még akkor is, hogyha a legnagyobb ellenzője vagyok a műanyag csomagolásnak. Ezzel a termékeket jobb állapotban tartja, meglepett mindez engem. Azt gondolom, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy mi van magában a műanyagban, a csomagolópapírban akkor itt az endokrin diszruptorokkal összefüggésbe hozhatjuk mindezt. A bizottság kihúzza magát az endokrin diszruptorokkal kapcsolatos elemzésekből, tehát mi egy sokkal biztonságosabb, mi sokkal biztonságosabb műanyagot szeretnénk. És fontos, hogy ez ne csak újra használt műanyag legyen, hanem tiszta anyag, és nem olyan anyagból álljon, amelyeket már régóta meg kellett volna tiltani. A vegyi anyagok, az endokrin eh, disruptorokkal kapcsolatban a bizottság fontos, hogy sokkal keményebben legyen, Gyakran élelmiszerekhez használják a csomagoló anyagot. Említették a, az uborkát is. Hát azt gondolom, hogy igenis követelhetünk biztonságosabb csomagolóanyagokat. Régóta követem a bizottságot, és azt mondták, hogy az élelmiszerek esetében a csomagoló anyagok betétese, minél csomagoló anyagok betétese nem jó elgondolás, hogyha el akarjuk kerülni, kerülni az élelmiszer pazarlást. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy más nem kér szót ebben a témában. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt igenis komolyan kell, hogy vegyük. Egyik kollégánk az élen illetve szószólójának, hogy szüntessük meg a műanyag zacskókat, de azt gondolom, hogy az általános megtiltása a műanyag csomagolásnak nem jöhet szóba. Mert próbáljunk meg egy lépéssel előbbre gondolkodni. Azt megtehetjük, hogy a petensnek eh, megköszönjük, eh, hogy ezt a problémát felvetette, a bizottság eh, folytatja a munkát a témában, Margaret Auken képviselőasszony is folytatja a harcát. De azt gondolom, hogy ezzel kiaknáztuk a lehetőségeket, mint szakbizottság, és ezt a petíciót le is zárhatjuk. Köszönöm, köszönöm, és akkor az utolsó napi rendi pontra térünk át. Ez a 0108-as petíció, a környezet tiszte, környezetet és állatokat tiszteletben tartó gazdálkodási módszerekkel eltött húsárok, húsáruk egyedi címkézése. Henning Krause, a petíció benyújtója jelen van, illetve a webstreamingen keresztül is követni lehet az ülést. Köszönjük szépen, hogy ön benyújtotta ezt a petíciót. A bizottság képviselőjének, a Gumber úrnak adok azonnal szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is a petícióra reagálva fontos felhívni a figyelmet az általános keretre, illetve az élelmiszerek címkézésére vonatkozóan olyan esetekben, hogy mennyire tartották figyelembe az állat és azokat és a környezetet, hogyan kerültek előállításra, az EU jogalkotása nem teszi kötelező érvényűvé a termelők számára a harmonizált címkézést. Lehetőség van azonban arra az élelmiszer címkézési címkézés alapján, ez egy 2011-es rendelet, hogy önkéntes alapon tüntessenek fel információkat. Ehhez vannak kritériumok, a bizottság a tagországi hatóságokkal a harmonizált megvalósításon fáradozik a tagországokban. A petíció megemlíti a nagyobb bizalom kérdését, a közhatóságok által felállított rendszerekbe vetett nagyobb bizalom fontosságát, a gazdaságok, gazdasági szereplők felé tanúsított bizalmat, tehát a országok szabadon bevezethetik ezeket a címkézési rendszereket nemzeti szinten. Ennek van egy kritériumrendszere, és a tagországoknak be kell mutatniuk például azt, hogy az intézkedésnek mi a célja, a fogyasztóvédelmi szempontból, hogy érdekel ez a fogyasztóknak, hát ezt nemzeti szinten kell továbbvinni, ami az EU szintet illeti. Nem látjuk szükségességet annak, hogy bevezessünk egy kötelezővényű rendszert, arra nézve, hogy az állategészségügyi állatjóléti szempontokat mennyire eh, vették figyelembe bizonyos susok előállításánál a rendelkezésre bizonyíték meggyőző, ezt tiszteletben kell, hogy tartsuk, különböző tanulmányok léteznek eh, bizonyos típusú húsokról, a termési költségek növekedtek, nyilván ez az árakban is meg fog mutatkozni a fogyasztók számára, ahol kötelező érvényűvé tettük a megjelölést, amely a termelők eh, számára kötelezővé tenné a visszakövethetőséget, ez már létezik, illetve az olyan tények, amelyek meghatározzák a fogyasztók választását, ezek is fontosak, illetve az általában létre vonatkozó információk, a fenntarthatóságra, vonatkozó kritériumok nem szerepelnek legalább a ranglistán. A petíció benyújtója említette azt, hogy a kép más és más, tehát a különböző fogyasztók csoportoknál vannak olyanok, akik hajlandóbbak többet fizetni bizonyos élmiszerekért. Éppen ezért úgy gondoljuk azt, hogy jelenlegi önkéntes opció a legjobb módja ennek, ahol a termelők önmaguk és ezt megjelölhetik, illetve Nyilván vannak olyan fogyasztók, akik többet hajlandók többek fizetni olyan húsért, amely bizonyos feltételek körülmények között állítottak elő. A petíció benyújtója mutatta azt, hogy vannak bizonyítékai arra, hogy a plusz költségek nem lennének meghatározóak, illetve említette azokat a rendszereket, ahol kötelező érvényű a megjelölés az előállítási módszereknél, Itt azonban más a helyzet, egyszerűbb a helyzet. hiszen a jelenlegi rendszereknél más szempontok érvényesülnek, mint a, például a tojásoknál, ahol ezeket meg lehet pecsételni az állatok, esetében bonyolultabb a rendszer, hiszen különböző termési szakaszokon különböző feltételek mellett tarthatták akár őket, tehát itt egy igen bonyolult struktúra felállítására volna szükség, amely mindezt híven tudná tükrözni. Természetesen értjük a felvetést a friss hús címkézésénél, de emlékeztetnénk arra is, hogy a hús nagy része feldolgozott termékekbe kerül, tehát ez a rendszer csak körülbelül egy harmadát érinteni a piacnak, nem a teljes piacot, tehát jelenleg nem szeretnénk a jogalkotást úgy megnyitni, és nem tervezünk javaslatot készíteni jogalkotásra, módosításra. Köszönöm szépen. Ez olyan, mint egy Agatha Christie story történet, eltávozik valaki a terület, majd követi őt egy másik képviselő, de én magam jár úr és Csáki kolléga is itt vannak, most fontos lenne egy fontos szavazást tartani, akkor meg is nyerhetnénk ezt a szavazást nyilván. Senki nem kért szót. Én ezt úgy veszem, hogy akkor megbíznak bennem, illetve Péter. Köszönöm szépen! A bizottság véleményéhez csatlakozom. Úgy vesszük, a tagországokban nagyon sok kísérlet van arra vonatkozóan, hogy legyen címkézés, ezt maguk a gazdák kezdeményezik eset bizonyos esetekben, hogy megjelölésre kerüljenek különböző előttesi módozatok. Ez olyan, mint Kolumbusz tudása, én is agrárpolitikus vagyok, túl sok a címkézés, tehát nehéz megkülönböztetni a különböző információkat. Hogyha néhány év múlva rend, rendet akarunk teremteni ebben a rendszerben, akkor lehet, hogy ezzel tudnánk foglalkozni. Jelenleg közösen keresünk, vannak közös lehetőségek, és jelenleg időszakban az európai jogalkotást én szükségesnek tartanám a minimális standardok betartását. Korábban hallottunk egy példát a mézre, mi szerint ezeket a minimális standardokat igenis meg kell, hogy védjük, ezt támogatom, de ezt a petíciót itt most mégis lezárnám azzal a magyarázattal, hogy nincsen szükség európai szabályozásra, hanem regionálisan kell ezeket a kérdéseket megoldani. Köszönöm. Thank you. And this is... Köszönöm szépen. Én is azt mondanám, hogy voltak éppen az tagállamok önkéntesen minden további kötelezettséget bevezethetnek a címkézes tekintetében. De itt a bizottság világosá tette, hogy hol hányadán állunk az európai szabályozással, ezzel egyetértek. Nem, ennek ellenére köszönöm szépen a petíció benyújtójának, hogy felvetette ezt a kérdést. Ez nagyon aktuális, minden jót kívánunk Önöknek, és köszönjük mindenkinek, aki itt volt, és a kollégáknak holnap találkozunk. Szép estét kívánok!